Meine sehr verehrten Damen und Herren, es Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sajnálom, hogy a magánbeszélgetéseket egy kicsit meg kell szakítanom, de már nincs időnk, nagyon-nagyon sok napirendi pontunk van, már 7 percet késtünk eleve. Sok szeretettel köszöntöm Péter Hastings kollégát, az Európai adatvédelmi megbizottat és Diamandurosz professzor urat, az Ombudsman Lichtenberger asszony jelentéséről van szó. A képviselők szólásszabadsága és az intézmények, az intézménynek az alapvető jogok védelmére vonatkozó kötelez, kötelessége, ez a napi rendi pont. Itt Lichtenberger azt mondta, hogy ha egyetért velem, akkor azt kérem, hogy kezdjük meg a mai vitát a szakértők hozzászólásával. A következőképpen fogunk eljárni. A, tan- a titkárság tájékoztatott engem arról, hogy ma csak meghallgatjuk a szakértőket, kérdéseket teszünk föl, de a belső vita később nem nyilvános vita témája lesz, mert ez egy belső jogi vita, úgyhogy ezt majd később tűzzük napirendre. Tegyük föl a, tegyék fel nyugodtan a kérdéseiket, de a tartalmi érdemi vitát a következő ülésen fogjuk megtartani együtt a jogi szolgálattal egy megfelelő teremben, és levonjuk a következtetéseket. Hastings úré először a szó, azt kérem, hogy ő tartja, tartsa meg a bevezető előadását, és aztán Diamandurosz úr következik, tessék. Uh, thank you, um, Chairman. I will speak in English, if you allow me. Jó napot kívánok, angolul fogok beszélni. Először is hadd mondjam el, Az azért van a napi rendjükön, mert két konkrét ügy került elénk. Gyakorlatilag a norvég eh, adatvédelmi biztostól az egyik, amelynek eh, nyomán eh, egy vizsgálat indult, első ránézésre azt gondoltuk, hogy itt adatvédelmi jogsértés történt, éppen ezért ideiglenes intézkedéseket hoztunk a parlament és a kiadványhivatalunk. Azonnal cselekedtek, és egy vizsgálatot hajtottunk végre, amelyet csatoltam, mellékeltem a tavaly júniusi levelünkhöz, és tényleg azt találtuk, hogy eh, a rendeletet megsértették, de egy konkrét dokumentumról volt szó, amely szintén egy eh, vitatott eh, dokumentum volt itt a parlamenten belül, és aztán nem anonimizálva került az internetbe, internetre, illetve a hivatalos közlönybe egy sor hiba után. A az, a lépésünk az teljesen megfelelt a, a, a kívánalmaknak, mert azt javasoltuk, hogy az Európai Parlament elnöke éljen a 123-as házszabálypont adta jogaival, és a parlamenten belüli létező eljárás keretén belül eh, hatékonyan kezelje ezt a problémát. Örömmel láttam, hogy eh, a titkárság által készített feljegyzés, amelyet nyilván támogat a raportőr is, arra következtetésre jut, hogy ez a javaslat és ajánlás teljesen helyén való és megfelelő volt. Teljesen egyetértek az ADP-s hatásköröket illető meglátásokkal, az alapvető jogok kartájára és a szerződésre való utalással, a függelékhez csak annyit fűznék hozzá, hogy a tízes cikk amely a különleges adatokkal foglalkozik a 45 per 2001-es rendeleten belül, szintén releváns. Én értem azt, hogy ez az ügy konkrét szélesebb problémákat vet fel, nem csak adatvédelmi szempontból, hanem abból a szempontból is, hogy hogyan viszonyul ez az egész ügy más alapvető jogokhoz. Éppen ezért másodszorban azt hangsúlyoznám, hogy az adatvédelmi rendelet és eh, az EU jogi keret, amely valójában több irányelvből áll, nem annyira a szóbeli kommunikációra korlátozódik, tehát, vagy, vagy koncentrál, nem, nem a szólásszabadsággal foglalkozik, nem a magánélet eh, védett aspektusaiba beavatkozó szóbeli beszéddel, becsületsértéssel például, hanem az adatok rögzítésével és tárolásával a harmadik cikk második bekezdése mondja azt, hogy automatikus módon tárolt adatokról van szó, ami azt jelenti, hogy a parlamentben történteknek a későbbi folyamányaival a rendelet a testületekre és intézményekre bizonyos kötelességeket ró. Azzal érvelünk az anyagban, hogy a parlament maga sértette meg a jogszabályt, részint eh, tevőlegesen, részint mulasztással. Ez önök számára fontos, mert a parlamenten belüli belső folyamatokat is érintheti ez az elemzés, de nem ez a legütősebb szóbeli vagy írásbeli érv. Csak a rögzítés és a harmadik felek, felé való kiszolgáltatás, az adatok kiszolgáltatása vet fel bizonyos aggályokat, vagy a hozzáférés biztosítása belső felek irányába adatmegőrzés területén. Ugyanakkor a privacy az nem az adatvédelem körébe tartozik, a magánélethez fűződő jogok nem oda tartoznak. Az alapvető kartában van a 7-es és 8-as cikk, az alapvető jogok kartájában van a 7-es és 8-as cikk. A 7-es az gyakorlatilag az Európai Emberi Jogi Egyezmény 8-as cikkének szinte szó szerinti átirata, eh, míg a 8-as az pedig gyakorlatilag utal a az adatvédelmi joganyagra. Éppen ezért formálisan is meg kell különböztetni az én hatásköreimet, eh, amelyek a szerződés alapján kiterjednek azokra az intézményekre, amelyek a kezelt adatokat eh, felhasználják, kezelik, de nem kiterjed ki a magánélethez kapcsolódó bizonyos jogokra, amelyeket természetesen szintén érhet sérelem. Éppen ezért én itt most nem érzem magam felhatalmazva arra, hogy tanácsokat adjak a parlamentnek. Ennyit tudok most jelenleg mondani, remélem nem okoztam csalódást. És végezetül pedig hadd mondjam el, hogy a függelékben szereplő megoldások, amelyek nemzeti szinten részben már léteznek, illetve a parlament eljárási szabályzatában léteznek, általánosak, általánosaknak tűn, illetve általános szinten hatékonynak tűnnek, mert egyfajta kiegyensúlyozást hoznak létre. Egyik alapvető jog sem abszolút, egy-két kivétellel, a karta pedig lehetővé teszi az arányos korlátozást. Egy a, az anyagban is felidézett klauzula alapján, és Ebbe beletartozik a parlament eh, szabályzata is. De nagyon szívesen állok az önök rendelkezésére, ha a gyakorlati következményeket kívánják megvitatni. Egy nagyon kemény eh, politika a problémákat megakadályozhatja. Ugyanis, ugyanakkor, hogyha nem lépnek most, akkor a későbbiekben más szinten a problémák csak megsokszorozódnak. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Diamandorus úrnak, az Európai Ombudsman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Ha jól értettem, a következő események miatt hívták vissza ezt a ülést. A képviselők egy megnevezett um, asszonynak a uh, szülői jogait el akarták venni, és egy férfinek, a megnevezett férfinek akarták ezt uh, átadni. Uh, mert állítólag egy személy szexuálisan zaklatta a gyermeket, akit szintén megneveztek. Az írásos nyilatkozatból aztán a ö, személyeknek a nevét eltávolították, de aztán miután mégis ö, egy adminisztratív hiba miatt a hivatalos labban közzétett nyilatkozat mégis ö, tartalmazta a neveket. Az írásos nyilatkozat, amely tartalmazta a neveket, ennek a közzététele az adatvédelmi 45 2001-es szabályt megszegte. Ezzel kapcsolatban születtek ajánlások is, a következők. Az Európai Parlamentnek módosítania kell az írásos nyilatkozatot, mind a három nevet el kell távolítani. Másodszor az Európai Parlament elnökének az, az, az eljárási szabályzat 123-as cikke szerint a a hatalmát ki kell használni, a kompetenciáját arra, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen az adatvédelem és a képviselők szólásszabadsága között, illetve az administratív szabályokat meg kell szüntetni, amelyek oda vezettek, hogy az írásos nyilatkozatot, nyilatkozatban a neveket közzétették. Az Európai Parlament elnöke arra kérte a szakbizottságot, hogy vizsgáljuk meg a parlamenti tevékenységekben az adatvédelmi szabályok alkalmazását. Úgy gondolom, hogy önök is tudják, hogy számos jog és elv fontos ebben a vitában. A magánélet, a családi élet védelme, a személyes adatok védelme, alapvető jogok az Európai Jogi Alapjogi Karta ez szerint. A Karta 24-es cikke szerint kettes bekezdés szerint mindez független az érintettek korától. Ami a gyermekek jogait illeti, e, akármilyen intézményekről van szó, a gyermek legfontosabb, legfontosabb hogy a gyermek érdekeit vegyék figyelembe. Az Európai Unióról szóló szerződés szerint az Európai Unió működése a képviseleti demokrácián alapul, és az Európai Parlament közvetlenül képviseli a polgárokat annak érdekében, hogy az Európai Parlament szabad és demokratikus társadalomban a szerepét betölthesse, elengedhetetlen, hogy a képviselők szólásszabadságukkal élhessenek, ezt ne korlátozzák. Ez egyértelmű az európai parlamenti képviselők mentességeit tartalmazó jegyzőkönyv szerint is. A képviselők nem lehetnek meghallgatás, nyomozás, tárgyai, illetve nem lehet őket meghallgatni, illetve nyomozást folytatni ellenük. A szakmai tevékenységük során elkövetett kérdésekben. A parlament, mint intézmény, ezeket a jogokat nem függesztheti föl azt nem mondhatom el, hogy mi az én véleményem azzal kapcsolatban, hogy a specifikus esetben hogyan eh, eh, mm, valósulnak meg ezek a jogok, mert én magam nem vizsgáltam meg ezt az ügyet, tehát eh, erre most képtelen lennék. Emellett nem vizsgálnék, vizsgálnám meg ezt az ügyet, mert az EDPS már foglalkozott ezzel a témával. Vannak itt átfedések a Memorandum of Understanding az egyetértési eh, nyilatkozatnak az egyik alappontja, hogy a eh, vizsgálatok eh, duplikációját elkerüljük. Azonban az intézményi jogsegély, illetve segítségnyújtásról tudnék néhány szót szólni. Általánosságban elmondanám, hogy az ombudsman hogyan reagálhatna elvileg jövőbeni ilyen panaszokra. Hadd kezdjem az ombudsman és a jogszabályalkotó közötti kapcsolattal. 2008-ban eh, az Európai Uniós Nemzeti Ombudsmanok között egy felmérést végeztem, hogy eh, ők a nemzeti parlamentet érintő panaszokban eljárnak-e. A legtöbb ombudsman azt mondta erre, hogy nem. Ennek az oka az, hogy a legtöbb ombudsman a parlamenti támogatásra támaszkodik, és a parlamenti képviselők segítségére a munkájában. A parlament maga hogyha éppen a parlamentre érkezett panasz, akkor ez különösen problémát jelenthet. Ami az ombudsman mandátumát illeti, ez nem zárja ki az Európai Parlamentet, azonban az ombudsmannak az a véleménye, hogy a parlament politikai munkája nem veti fel a, az közigazgatási, illetve az igazgatási hibák elkövetésének a problémáját. Még akkor is, hogyha ilyen ügyek az bíróság elé kerülhetnek. Az ombudsman úgy gondolja, hogy a, a parlamenti szakbizottságok minden nemű munkája politikai jellegű tevékenység. Ezért az ombudsman nem foglalkozna olyan panasszal, amelyet egy képviselő mentemi jog felfüggesztésével kapcsolatban nyújtana be, nyújtana be, még akkor is, hogyha az érintett képviselő ellen büntetőjogi eljárást kellene indítani. Az egyes esetektől függ, hogy hogyan reagál az ombudsman. Az Európai Parlament döntése azzal kapcsolatban, hogy plenáris ülést tart, ez is politikai munka. Ugyanez érvényes a bűró munkájára, az képviselők meghallgatásával kapcsolatban a parlament elnökének a képviselőkre kiszabott büntetések témájában. Ez politikai munka, tehát az ombudsman számos Ehm, panaszsal foglalkozott, amelyek a parlament eh, ellen érkeztek, melyek szerint a egyes képviselők, eh, ezek vonatkoznak parlamenti képviselők bizonyos véleményeire, eh, az adatokhoz való hozzáférésre, a dokumentumokhoz való hozzáférésre. Nem kaptam olyan panaszt képviselőtől a parlament ellen, vagy más polgártól, amely a parlamenti elnöknek az eljárási szabályzat 123-as cikke szerinti kompetenciájának a gyakorlására vonatkozik. Hogyha kapok ilyen panaszt, akkor ezzel foglalkozni fogok. Konkrétan azt is megvizsgálom, hogy ez a panasz a parlament politikai munkáját érinti-e. A szakbizottság munkája és vitája ebben a kérdésben nagyon fontos szerepet fog játszani. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy meghívott, és elmondhattam a véleményemet a témában. Természetesen várom a kérdéseket, amelyeket szívesen megválaszolok, és segítem a jelentéstevő munkáját. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az ombudsmannak. Most Lichtenberger asszony következik. Utalnék arra, hogy ami az eljárást, az ügyrendet illeti, ma csak kérdéseket teszünk fel, a vita pedig később egy zárt ülésen következik. Testék, Lichtenberg asszony parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm az összefoglalókat. Nagyon mély vitákat kell majd folytatnunk erről. Egy kérdésem volna. Ön azt mondta, hogy a különbség tétel a beszélt szó és a jegyzőkönyv között olyan, amit figyelembe kell vennünk. Ez egy nagyon releváns kérdés ebben az összefüggésben. Illetve a különbség a, a beszédben elhangzottak és a dokumentáció között. A jegyzőkönyv miben áll, hogyha bizonyos kérdésekben, hogyha személyes adatokra vonatkozik, akkor hogyan kell azt kezelnünk? Hogyha például tehát egy hivatalos dokumentumban megjelennek ezek a személyes adatok, illetve második pontban maga a jegyzőkönyv. Arra kérném, hogy röviden magyarázz el, mit jelent ez az Európai Parlament kiadványai számára, legyen szó az internetben megjelenő kiadványokról, vagy akár nyomtatott kiadványokról is. Köszönöm, kiválaszol. Hustings úr, parancsoljon. Um, <clears throat> I have, um, thank you for the question. Köszönöm a kérdést. Én utaltam az adatvédelmi rendelet harmadik cikkére, ezt ugye a parlament és a tanács fogadta el együttesen. A rendelet tehát alkalmazandó a, az automatikus módon feldolgozott adatok, illetve egyéb módon feldolgozott adatok ö, kezelésére, amelyek egy adatbázis részét képezik. De most, hogy ez a dokumentum ebbe a körbe tartozik-e vagy sem, Eh, az a kérdés, illetve hogy oda kerül-e. Ami pedig az ombudsman illeti, hogy van-e különbség vagy kivétel a politikai tevékenységek vonatkozásában. Nos, a rendelet alapján nincs ilyen eh, kivétel a parlament eh, egyes konkrét intézkedéseire. Egyetlen kivétel van az Európai Bíróság, amikor bírói minőségben jár el. E, a parlamentnél nincs ilyen kivétel, sem politikai, sem administratív szempontból nyilvánvaló, hogy ott van még az az alapszabály, hogy a személyes adatokat e, tisztességesen és csak célhoz kötötten lehet e, kezelni. Nyilvánvaló az is, hogy a parlament feladata, hogy ezeket a szabályokat betartsa. Aztán föltetjük azt a kérdést, hogy ez szükséges-e vagy megfelelő. Az adatkezelés nagy része nem fog problémát okozni. Vannak azonban ezek a kivételes helyzetek, amelyek problémát okoznak a szóban forgó ügyben, mi a, csak a nyilvánosságra hozatal, a publikálás tényére összpontosítottunk, nem az egész folyamatra, nem az egész folyamatra, hanem csak a publikálásra. Én úgy gondolom, hogy a jegyzőkönyvezés, archiválás, rögzítés nem fog problémát okozni, mert amikor felmerülnek az érzékeny adatok, akkor a hatályos szabályok értelmében a parlament a saját szabályai szerint jár el. Csak a publikálás volt az, ami kisiklott. Tehát egy olyan szabály, mint a 123-as pontja a házszabálynak, normális esetben biztosítja azt, hogy a parlament a saját legitim és megfelelő tevékenységei gyakorlása során a szabályokat betartja. Az én javaslatom vagy tanácsom az lenne, hogy amikor a vitát itt lezárták, akkor világosan húzzák meg a határvonalakat, mert ez segíteni fog az összes szakbizottságnak abban, hogy az általuk kezelt dokumentumok kompatibilisek legyenek a szabályokkal. Ezzel proaktív módon már előzetesen megoldanák a, a problémákat. Nyilvánvaló, hogy elméleti síkon belemehetnénk szélsőséges ügyekbe, de a 123-as cikk okos alkalmazásával azok is megoldhatók. De a szabályokat önök kell, hogy meghozzák. Nagyon szépen köszönöm. Nem lepett meg az, amit hallottam. Van-e még kérdés? Nincs? Akkor azt hiszem, hogy mindenki megértette, mit szeretett volna mondani. Köszönjük szépen az együttműködést, és a következő ülés alkalmával, majd a jelentéstevő vezetésével folytatjuk a vitát. Köszönöm szépen. Akkor ma délelőtt úgy gondoltuk, hogy fél négykor tartunk még egy rövid vitát a szabadalmakkal kapcsolatosan. A magam részéről jelentéstevőként szeretnék utalni arra, hogy az előttünk lévő jelentéshez összesen 28 módosító indítványt nyújtottak be. Ezek a preambulum bekezdésekre vonatkoznak többek között, számos más pontra is, és vonatkoznak nyilvánvalóan a jelentés végső konklúziójára is. Ezeket kiértékeltük, ahol kompromisszumot tudtunk kidolgozni a megfogalmazással kapcsolatosan, ott kompromisszumokat javaslok mindenütt, ahol a jelentés alapvető szándékát támadják a módosítók. Ezekkel kapcsolatosan azt a javaslatot tettem, hogy utasítsuk el őket. Azok a módosítók, amelyek hozzájárulnak a jelentés jobbításához, azok esetében pedig azt fogom javasolni, hogy fogadjuk el őket. Még egyszer utalnék arra, hogy a kérdést már a legutóbbi Strasburgi ülésünkön megvitattuk. Megvitattuk, hogyan járjunk el a jelentéssel kapcsolatosan. Számomra két dolog fontos. Egyrészt nem tartalmi kérdésekről van szó. Az Európai Parlament nem a jelentéssel való döntéssel hozza meg a maga döntését, hanem csak is egy későbbi jelentéssel, amely majd a bizottság javaslatán alapul. Éppen ezért az a kérdés, hogy egy, három vagy öt nyelv, vagy akár 23-22 nyelves rezsimről, nyelvi rezsimről lesz szó, ezt a parlament részéről ezt később döntjük el. Ma itt csak is az eljárásról van szó, pontosabban a azon tagállamok lehetőségéről, amelyek kérték ezt, hogy a fokozott együttműködés keretén belül megtessék ezt, tehát fokozottan együtt tudjanak működni. Ugyanakkor elmondhatom azt is, hogy a benyújtott módosítók minden nyelvre lefordították őket, minden nyelven rendelkezésre állnak, és ami a jogi szolgálat véleményét illeti, amelyet kértünk, tudjuk, hogy ez elkészült, most végzik az utolsó simításokat rajta, és 17 órakor lesz ma elérhető, akkor osztják majd ki. Így holnapig a szavazásig mindenki elolvashatja azt. Nyilván nem lep meg senkit, hogyha azt mondom, hogy szóban előre már biztosítottak engem arról, hogy a jogi szolgálat véleménye nem tér el attól, amit a tanács és a bizottság jogi szolgálata már elmondott ezzel kapcsolatosan. A magam részéről csak ennyi megjegyzésem lenne. Végül szeretném elismételni azt, amit Strasbourgban már elmondtam. Nem teszünk mást, mint hogy a plenáris ülés kérésének eleget teszünk. A plenáris ülés az Európai Bizottság jogszabály alkotásával kapcsolatosan egy állásfoglalásban már felszólította a bizottságot, hogy egy úgynevezett enhanced procedure-rel kapcsolatosan járjon el. Még egy dolog, tegnap megkérdeztek ezzel kapcsolatosan. A szerződés nem csak azt írja elő, hogy a hozzájárulási eljárásban vonjanak be bennünket, hanem akkor is, hogyha a tanácsban nem járulunk hozzá az adott ügyhöz. A belga soros elnökség részéről nem érkezett reakció, ami egyébként nem különösebben tragikus. Hogyha felteszik nekünk a kérdést, és mi nem válaszolunk, akkor nem történik semmi. Ez a jelenlegi kiinduló helyzetünk, ez azt jelenti, hogy formálisan én a magam részéről csak megállapíthatom, hogy mindaz, ami előttünk áll, a dokumentumokban, az támadhatatlan. Vannak nyilván eltérő vélemények, ezeket szívesen meghallgatjuk a vitában, de a plenáris ülésen hozandó döntésre és a magyar soros elnökség szándékára való tekintettel én szeretném betartani az adott határidőt. Ez azt jelenti, hogy holnap tett szavazunk erről, ehhez hozzájön még az is, hogy a magyar elnökség biztosított engem arról, hogy még időben a Strasburgi plenáris ülés előtt a magyar soros elnökség formális válaszát is megkapjuk majd. Tehát minden formai előfeltétel adott lesz. Ennyit szerettem volna elmondani. Ki szeretne szólni? Lichtenberg asszony, parancsoljon. Először is azt szeretném elmondani, hogy az alapvető a véleményem nem változott meg egyik napról a másikra a megerősített együttműködéssel kapcsolatban. Nos, én ezen a területen szeretnék előrelépni. Örülök annak, hogy ez az optimizmus végül is elterjedt. Egyes országok abban reménykednek, hogy saját szabadalmi gyakorlataikat tarthatják meg Lesznek olyan tagállamok, amelyek majd kivonják magukat e-, ez alól a közös szabályozás alól. Minden egyes esetben tegyük föl, hogy van egy kis vállalkozásom, Nos, minden esetben, amikor valamilyen normákról van szó, akkor meg kell néznem, hogy olyan országban vagyok-e, amely ezt a szabályozást alkalmazza, vagy nem. Olyan országgal üzletelek-e, amely ennek aláveti magát, vagy nem. Ha igen, ha nem, ennek milyen költségvetési vonzata van. A rendkívül komplex ez a kérdés, és ezt kritizálják a polgárok ami a megerősített együttműködéseket illeti, ez még inkább erősíti az átláthatatlanságot. Én úgy látom, hogy a többség azt gondolja, hogy jó ez az ötlet, végül is, mint a demokráciában hívő embernek ezt el kell fogadnom, de nem tartom ezt egyszerűen kommunikálhatónak. Hogyha valaki évekig, év, évtizedekig arról beszélt, hogy várjuk az európai szabadalmat, amit támogatunk. És akkor most látjuk azt, hogy megerősített együttműködés lesz a kérdésben, hát ez számomra egy alapvető probléma. Mégis remélem, hogy az elkövetkezendő három-négy évben nem csak megerősített e- együttműködések lesznek, mert az nem lenne jó, akkor hagy, hagyhatjuk az egészet, európai szinten el is felejthetjük a dolgot. Még, még egy dolgot, elnézést, a módosításokkal kapcsolatban a legtöbbet támogatni tudom. Tessék. Gracias, presidente, y sobre todo gracias por poder mantener este debate. Köszönöm, elnök úr hat köszönjem meg először is a lehetőséget arra, hogy ezt megbeszélhetjük. A múlt hét óta voltak bizonyos új fejlemények, Függetlenül attól, hogy mi történt, holnap a szavazás során keserű szájízzel fogjuk nyomkodni a gombokat, mert nem történt nem történtek jól, a, tehát voltak bizonyos problémák itt ezzel az eljárással, hogy ez, ez lezajlott. Továbbra is van egy bizonytalanság abban az értelemben, hogy a szerződés 50 cikke alapján a tanács nem tett meg mindent. Hiányosságok jelentkeztek, a, mi a magunk részéről mindig megpróbáltunk együttműködni, sor problémát megoldani, és tényleg minden lehetséges dologban együttműködni. E, a módosítók megszülettek, a fordítások nem mindig, spanyol például nincs. E, én megértek néhány más nyelvet is, de egy ilyen bonyolult ügynél azt akarom, hogy az én nyelvemen is rendelkezésre álljanak a fordítások. Ez ma délben 12 kor nem ö, volt így. A jogi vélemény, ami pedig hamarosan megszületik, azt jelenti, hogy mindössze néhány óra áll majd rendelkezésünkre, hogy döntsünk, és holnap pedig szavazunk. Most pedig a módosítókat úgy kell megvizsgálnunk, hogy nem ismerjük a jogi szolgálat véleményét. Az egész folyamatot jogbizonytalanság jellemzi, és tényleg keserű az embernek a szája íze, ahogy azt már mondtam. Voltak a múlt héten néhányan, akik ezt egyfajta csataként fogták fel, és azt gondolták, hogy na most meg tudják nyerni. De én azt gondolom, hogy ez a csata ez folytatódni fog, miközben mi azért vagyunk itt, mert hiszünk a belső piacban. Én fanatikusan hiszek a belső piac fejlődésében. És ezt mindig nyilvánosan kimondtam. Én támogatom Barnier biztos urat ezen a területen, de szerintem nincs értelme annak, hogy nem átlátható módon változtassunk meg alapszabályokat, márpedig a tanácsban ez történt, vagy valami történt legalábbis. Én tudom, hogy a kollégák egy része le akarja zárni ezt a fejezetet csak azért, mert már régóta rágjuk ezt. A közösségi egységes szabadalom természetesen egy létfontosságú dolog. És én sem akarok úgy fogalmazni, hogy ez félreérthető legyen. Mindannyian akarjuk az egységes szabadalmat, és azt szeretném, ha Barnier úr ezt keresztül tudná vinni. Ugyanakkor mi egy olyan csatában, csatába kényszerültünk, amelynek majd áldozatai lesznek. Márpedig mi nem ezt akarjuk. Olyan vitákba szállunk be, amelyeket sokkal jobban elő lehetett volna készíteni, sokkal nagyobb konszenzust lehetett volna kialakítani, nem pedig arra kényszerülni, hogy váratlan problémákkal kelljen foglalkoznunk. Én spanyol képviselőként mindig mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a belső piacot javítsuk, de a Lisszaboni szerződésen belüli fokozott együttműködés eh, ezen a területen nem volt eh, mindig pozitív, ezért keserű a szám íze. Vannak a 325-ös meg a 131-es cikkel kapcsolatban problémák. Nyilván érdekel engem is, hogy a kormányok a jövőben mit fognak tenni, bíróságra viszik-e az ügyet. Nekünk politikusként vállalnunk kell a következményeket a döntésekért. Például a nyelvi rezsimet illető döntésért is. az egyszerűség és az ezzel összefüggő kritériumok, amelyek hatékonyabbá tennék a, az uniót. Nos, ha ez a cél, akkor tényleg mindent lehetne csak angolul csinálni. De azért várjunk már egy picit, vagy álljunk meg egy pillanatra. E, itt úgy állították be a dolgot, mint hogyha valaki nyerne, valaki megveszítene, senki nem nyer. Jobban kell megszervezni mindezt, kölcsönös felelősségvállalással, és remélem, hogy a jövőben, amikor rendeleteket fogunk megvitatni, akkor egy jobb, konstruktívabb álláspontot fogunk eh, elfogadni. Nem tudom elfogadni, hogy váratlan, meglepetésszerű kezdeményezések eh, állják az utunkat, és aztán olyan csodák történjenek, hogy 12 óra alatt elkészül egy, egy nagy tömegű fordítás, vagy 12 órát kapunk arra, vagy négy nap alatt összedobnak egy rendeletet. Én azt gondolom, hogy egy itt fokozott éberségre van szükség ezen a területen. Nyilván más területeken sokkal konstruktívabbak lehetünk, koncentrálhatunk azokra a dolgokra, amelyek egyesítenek bennünket, például ez a szabadalom nyilvánvalóan szükséges, különösen válságos körülmények között, és ezért kell felhasználni a Lisszaboni szerződés nyújtotta lehetőségeket. Köszönöm. Köszönöm. Pászapúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy jól értettem, ami elhangzott, és remélem, hogy engem is mindenki jól ért. Engem, én úgy érzem, hogy engem, mint európai képviselőt, nagyon mérint, mélyen érint ez a dolog a jogaimban. És sokkal, és még inkább a választóim képviseleti képviseletére vonatkozó kötelezettségeimben érint ez. Ahogy a kollégám is mondta, igaza van, a, egyszerre itt van ez a megerősített együttműködés, sokan eh, támogattuk ezt, mint eh, eszközt, mint eh, európai együttműködési formát, azért, hogy rugalmasabb legyen az európai ügyintézés, hogy nagyobb konszenzusra juthassunk, és hirtelen egyik pillanatról a másikra meglepnek bennünket a különböző eljárási kérdésekben, a jogi szakvéleményi kérdésekben, az fordítási kérdésekben. Tehát az egész eljárásban meg vagyunk lepve. És ez valamennyire a függetlenségünket is érinti. Ahogy már Strasbourgban is mondtuk, az eljárási kérdés, ezt tudjuk, mint jogászok, akár tartalmi kérdésé is válhat. Itt tartalmilag egy alapvető kérdésről van szó. A megerősített együttműködés eh, szabályait nem tartják be, nincs hatástanulmány, nem bizonyították, hogy eh, ez már a megerősített együttműködés határai, határait jelenti. Ahogy López úr is mondta, az egyik javaslat, amelyet még nem is indokoltak meg megfelelően, egyetlen eh, nyelven született meg. Hát ez eh, trükk, ez át akarnak verni minket, elnök úr. három nyelven kapjuk meg a fordítást, és öt másik fontos nyelven nem történik meg. Egyetlen nyelv, már az is érdekes, hogyha csak egyetlen nyelven eh, készül ez el, ez esetleg jó megoldás lehet a kis a kis vállalkozók számára. A Spanyolországban a 19. században mindig azt mondták, nyeljétek csak le, nyeljétek csak le. Nekünk azonban a parlamenti képviselőknek nekünk védenünk kell a választóink érdekeit, jogait. Nem tudom, hogy lehet-e még javítani ezen a szabályon, ezen a javaslaton, már ezt mind beindították, holnap szavazunk, nincs is már lehetőség módosító javaslatokat benyújtani a plenárisra. Miért nem lehet a plenárisra módosító javaslatokat benyújtani? Lehetőségünk kell, hogy legyen arra, hogy a plenárisra módosító javaslatokat nyújtsunk be. Emellett eh, alapvetően érdemben is kell tudnunk foglalkozni ezzel a témával. Arról is szó van itt, hogy a megerősített együttműködést betartják-e, ezt azonban el kell érnünk és ellenőriznünk kell. Ez a feladatunk, mint a polgárok képviselőinek. Az ellenőrzés nem azt jelenti, hogy egyszerűen fogadjátok el, nyeljétek le ezt a szabályozást, mint a 19. század Spanyolország. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Báltazár kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontosnak tartom, hogy tovább folytassuk a vitát a mai témáról, ugyanúgy, ahogyan ön ezt el is mondta eleinte. Hiszen a fokozott együttműködésről van szó az európai szabadalommal kapcsolatban. Szeretném előzetesen elmondani, hogy egy meggyőződéses európai vagyok. Azt hiszem, hogy a szakbizottsági felszólalásaim is világossá teszik, hogy meggyőződésem, hogy Európa a tagállamok növekedéséhez járulhat hozzá. Európának képesnek kell lennie arra, hogy a az immobilitás, a rossz szokások és a tétlenség ellen tegyen valamit, úgy, ahogyan az bizonyos tagállamokban megjelenik. Ilyen például az irányelv a késedelmes kifizetésekről. Hogyha ez sikerül megvalósítanunk, akkor gondoskodunk majd arról, hogy bizonyos tagállamokat felelősségre vonjanak, és biztosítjuk azt, hogy ezen tagállamoknak alkalmazkodniuk kelljen az európai szokásokhoz és eljárásokhoz. Amikor alkalmam volt rá, mindig megvédtem és támogattam a fokozott együttműködést a Róma három esetében azt hiszem jogos, hogy az olyan tagállamok, ahol kevésbé jellemzőek az áthidalhatatlan ellentétek, hogy ezen tagállamok indíthatnak egy új folyamatot, adhatnak lökést egy új Európának, amely nagyon sok területen megújítja a jogszabályokat és előírásokat. Ami nagyon meglepett engem, és ami teljesen megdöbbentett, az az, hogy hogyan alkalmazzák ezt az eszközt ma, és a, ennek következményei a belső piacra. Úgy gondolom, ez az első alkalom, hogy fokozott együttműködést alkalmazunk, miközben tisztában vagyunk annak következményeivel. Fontosnak tartjuk, hogy Európának legyen egy egységes szabadalma, hiszen tudjuk, hogy ennek milyen következményei vannak, milyen könnyítésekkel jár ez a vállalatok számára. A szabadalom nagyon sok előnyt hozna magával, amelyekkel a vállalatok ma még nem tudnak élni. Ilyennek például a költséghatékonyság, a szabadalmazás esetében, stb. Vannak olyan államok, amelyek bizonyos eszközöket alkalmaznak, vannak olyanok, amelyek nem tudják alkalmazni ezeket, és ez nyilvánvalóan kihat a belső piac működésére, és sok kérdést vet fel. Éppen ezért kértem egy jogi véleményt ez, ezzel az ügyel kapcsolatosan, és ezért kértem egy hagyományos eljárást, hiszen máskülönben semmi értelme a parlament jogköreit, jogköreinek érvényesülését követelni, miközben egyszerűen csak jegyzőként cselekszünk, és egyszerűen csak a jóváhagyásunkat adjuk. Nagyon fontos, hogy a parlament megvitassa ezt a kérdést, miközben persze tudjuk, hogy precedenst teremtünk ezzel. Ma, illetve a szavazás alkalmával itt precedenst teremtünk. Ez azt jelenti, hogy itt már nem arról van szó, hogy a késedelmeket kiküszöböljük, amelyek gyakran kulturális, vallási tényezőkkel is összefüggenek. Máltában nem akarnak erről döntést. Jó, folytassuk mégis. Legalább arról kell gondoskodnunk, hogy mindazok életét megkönnyítsük, akik szeretnék a fokozott együttműködést. És pontosan ez a fokozott együttműködésnek a lényege. Bizonyos tagállamok azonban nem szeretnék ezt, és az általános értékelés amelyet el kell végeznünk, meg kell, hogy mutassa, hogy ennek az eszköznek az alkalmazása az elkövetkezendő években normalizálódik, elterjede, illetve azt, hogy alkalmazhatjuk ezt az eszközt akkor, hogyha nagyon fontos dolgok forognak kockán. Olyan ügyek, amelyek összefüggnek egy ország történelmével és kultúrájával többek között. Éppen ezért gondolom azt, hogy ez a vita nagyon fontos, és mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy saját képet alkosson róla. Nagyon örülnék annak, hogy ha megmaradna ez a fajta szabadságunk, amikor például a szabadalom nyelvi rezsimjéről beszélünk, illetve a szabadalom működéséről, alkalmazásáról. Úgy gondolom, a parlamentnek meg kell adni azt a szabadságot, hogy megvitathasson ilyen kérdéseket, nem csak azért, mert bizonyos tagállamok a bizottságban és a tanácsban támogatták ezt az állásfoglalást, hanem azért is, mert lehetőségünk van arra, hogy megváltoztassuk a megközelítés mikéntjét. Teljesen szabad szerv vagyunk, és a nyelvi rezsimmel kapcsolatosan, illetve a szabadalom más vetületeivel kapcsolatosan szabadon kell tudnunk vitát folytatni, annak érdekében, hogy a parlament eljusson ahhoz a megoldásokhoz, amelyek a legjobbak a belső piac és a vállalatok számára. Köszönöm, Bigström assza. Ja, Jag tycker att vi ska... Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a vitát eh, egy kicsit eh, értelmes mederbe kellene terelni. Holnap még nem lesz vége a világnak, és holnap után sem. A, arról van itt szó, hogy a tagállamok önkéntesen az együttműködésüket erősítik és intenzívebbé teszik. A megerősített együttműködés önmagában eleve kifejezetten nagyvonalú dolog. Nyitott ez a lehetőség, megpróbálunk nagyobb, vagy több részes felet bevonni, akik szeretnének együttműködni, hamarabb vagy gyorsabban előbbre lépni. Páltezár kollégát arra emlékeztetném, hogy másodszor került, kerül sor erre a megerősített együttműködésre, illetve arra, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel a szakbizottságban. A másik téma a vállással kapcsolatos téma volt. Az én országom eh, például a tanácsban blokkolta a megerősített együttműködést. Én tartózkodtam emiatt a eh, szavazáskor, mert nem akartam eh, nem akartam akadályozni az előrelépést az önkéntes együttműködés kérdésében. Ezért tartózkodtam a szakbizottságban is, meg a plenárison is. Vajon miért? Hát azért, mert mi, mint képviselők, általában szerintem nem szabad, hogy akadályozzuk azt, hogy mások hamarabb, gyorsabban, előre lépjenek. Hogyha valamilyen témában szeretnének erősebben együttműködni. Akkoriban én így döntöttem, és ez a kis kérésem a kollégákhoz, akik egyet tudnak érteni velem ebben. A spanyol kollégámnak mondom, hogy értem, és megértem a véleményét. Olyan időszakban élünk, amelyben a ótestamentumi eh, hasonlatok jutnak az embernek az eszébe, ami azonban a Bábel tornyát illeti, hát ebben élünk, a mindennapi életünkben, és mégis eh, együtt kell működnünk, még akkor is, hogyha a nyelv néha egy kicsit eh, zavart kelt, vagy a nyelvi rezsim Szerintem ezt nagyvonalú eh, lehetőségnek kell tekinteni, nyitottnak kell lenni, és az elnök úrnak még egyszer szeretnék köszönetet mondani, kiváló jelentést készített, és megállapíthatom azt is, hogy az alkotmányos eh, feltételek, amelyek a megőrisített együttműködéssel kapcsolatban eze, fennállnak, ezeket eh, tiszteletben tartják, és remélem, hogy sikerül olyan megoldást találni, amely mindenki számára kielégítő. Azt reméljük, hogy hamarosan mindenki részt vesz a megerősített együttműködésben. Köszönöm. Nagy szeretettel üdvözlöm a magyar miniszterelnök helyettest és közigazgatási és igazságügyi miniszter, de először is Rapkai úr kapja meg a szót, hogy végül lezárhassuk a vitát. Parancsoljon! Először is, kedves kollégák, helyén valónak tartom, és meg is értem, hogy ez egy nagyon nagyon nagy vitát vitát folytatunk itt. Itt a parlamentben gyakran az érzelmek is szerepet játszanak a vitákban, ez nyilvánvaló, és nem is kérdőjelezem meg. De egy dolgot nem lehet tenni, nem lehet azt mondani, hogy mindez nagyon nagy meglepetést okozott a számunkra. Kérdem én, mi okozta ezt a nagy meglepetést? 1967 óta tart a vita az európai szabadalomról, de nem is akarok ennyire visszanyúlni a múltban, csak az aktuális kérdésre utalnék, 2000-ben már a bizottság javaslatot tett az európai szabadalomra. A parlamentnek annak idejében nem volt akkora nagy probléma. Ez 15 hónapon belül elkészítette állásfoglalását, és ez egyértelmű állásfoglalás volt. És Léne úr újra és újra utalt arra is, hogy ez a téma nem újdonság a parlament számára, és nem mondhatjuk éppen ezért azt sem, hogy a legutóbbi versenyképességről szóló tanácsban éppen felmerült a fokozott együttműködés kérdése. Két éve beszélünk már erről, már a francia soros elnökség is felvetette ezt a kérdést, amikor is a tanács végre előmozdította az ügyet, nem fogadtak el közös álláspontot, azonban a tanács tett egy olyan dolgot, amiről jogilag sem lehet pontosan eldönteni, hogy mi az. Közös állásfoglalást fogadott el, közös vég, következtetést fogadott el a közös európai szabadalomról. A spanyol soros elnökség is, gel is beszéltünk erről, és megkérdeztük, hogy mi történik hogyan lépünk tovább az európai szabadalom ügyében, azóta stagnál a helyzet. De újra és újra tárgyává vált a szabadalom. És kedves kollégák, nem mondhatjuk azt sem, hogy a tanácsban bizonyos dolgokat nem vitattak meg, így például az egy nyelves rezsimet vagy hasonlókat. Mindenről szó esett már, és nagyon fontos, hogy az ember a dokumentumokat el is olvassa. Nekem megvannak a tanácsi dokumentumaim, és az adott soros elnökség által készített jelentések is rendelkezésre állnak. Tehát a fokozott együttműködés valóban nem egy új dolog. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez meglepetésként ért bennünket. A második dolog, úgy gondolom valóban el kell beszélgetnünk arról, hogy ez valóban egy jó eszköz-e, de ne egy adott témával kapcsolatosan tegyük ezt. Viszont általános vitát is folytattunk már erről a Lisszaboni szerződésről folytatott megbeszélések során. Ez nem egyszerűen csak úgy belopózott a szerződésbe, megvitattuk ezt a kérdést, először az alkotmányjal kapcsolatosan, majd a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatosan. Pontosan ez a kérdés, a fokozott együttműködés kérdése merült fel. Emlékszem az akkori jelentéstevők munkájára. Azt hiszem Brock úr dolgozott ezen és nem emlékszem már pontosan ki volt a másik jelentéstevő. Vitáztunk erről. Ezért nem mondhatjuk azt, hogy most itt ez egy újdonság lenne. És nem vagyunk csupán jegyzők, ez sem igaz. Hiszen nem úgy van, hogy egyszerűen csak elajándékozzuk, továbbadjuk a jogköreinket. És itt most utalnék arra, amit legutóbb is elmondtam. Igent vagy nemet mondunk az együttmű, a fokozott együttműködésre ebben a témában. Hogyha igent mondunk, és ez a javaslat, a jelentéstevő javaslata erről szól, és én ezt támogatom, ebben az esetben kezdődik meg csak a valódi eljárás. És ebben az esetben természetesen együttdöntési eljárás ra kerül sor a szabadalmazással kapcsolatosan. És ami a joghatóságot illeti, itt az, a hozzájárulási eljárásra van szükség, és ez fog bekövetkezni. Nem attól függnek a mi jogköreink, hogy fokozott együttműködésre kerül sor vagy sem, hanem hogy ez az adott rendszer milyen kategóriába kerül a szerződés alapján. És itt van ugye az egyhangú döntéshozatal kérdése is. Itt megvan a konzultáció lehetősége függetlenül a fokozott együttműködés meglététől. A tulajdonképpeni probléma az, hogy az egyhangúság még mindig benne van a szerződésben. Hogyha többségi eljárás állna a szerződésben, akkor egyszerűen nem is lenne szükség erre a vitára, akkor nem lenne szükség fokozott együttműködésre sem. Akkor ez egyszerűen a többség, kisebbség elve alapján dőlne el ez a kérdés, és ez a tényleges probléma. Értem én azt is, hogy mindez a különböző nézőpontok, vélemények attól is függnek, hogy ki onnan érkezett. Értem, hogy a spanyol és a az olasz kollégák körében ez egy nagyon vitatott kérdés, de nagyon fontos elszakadnunk az aktuális eseményektől az adott országokban. És az európai szerződési joggal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a német parlament frakciókon átívelően, függetlenül attól, hogy valaki konzervatív, a zöldekhez tartozik, stb., azt mondta, hogy nem akarunk európai szerződési jogról döntést hozni, európai szinten. A németek is folytattak erről vitát, tehát nagyon fontos, hogy elszakadjunk az egyes nemzetállami vitáktól. És még egy utolsó dolog, azzal kapcsolatosan, hogy esetleg elhamarkodott az, amit mi itt csinálunk, de az alternatívát is szem előtt kell tartanunk hogyha februárban a plenáris ülésen nem sikerül ezt lezárni, akkor a tanács márciusban nem tud döntést hozni, és akkor vagy a nyári szünetre tolódik ki, vagy még későbbre az egész ügy. Értem én, hogy lehet ezzel játszani, lehet lavírozni, de elmondom még egyszer, tudjuk, hogy miről van szó. És ami a módosító indítványokat illeti, én elmondtam a tisztelt elnök úrnak a véleményemet ezzel kapcsolatosan, Felteszem én a kérdés, miért van szükség erre a rengeteg pre- preambulum bekezdésre, csak az egyes, kettes bekezdésről van szó, és a preambulum bekezdésekben aztán állhat bármi, hogyha azt mondjuk, hogy támogatjuk, támogatjuk, ha nem támogatjuk, akkor nem támogatjuk. Tehát tulajdonképpen nem is annyira fontosak gyakorlatilag a preambulum bekezdésekre vonatkozó módosító indítványok. A tulajdonképpeni kérdés az, hogy támogatjuk vagy nem és ehhez, kedves kollégák, nem kell ehhez ilyen hosszú időt eltölteni ezzel. Köszönöm. Speroni kolléga az utolsó listán. Köszönöm szépen. A szerződések a megerősített együttműködést eh, előírják, vagy lehetővé teszik, úgyhogy eh, nem csodálkozhatunk ezután, hogyha egyes tagállamok megerősített együttműködést eh, választanak. Ezzel egyedülben a szerződés azt is kimondja, hogy ez az együttműködés a parlament együtt, egyetértésével történhet meg. Hogyha ebben nekünk döntést kell hozni, mondhatunk igent, vagy mondhatunk nemet Egyébként a szerződésben szerepel ugye, hogy a parlamentet meg kell hallgatni. Nekünk jogunk van elmondanunk a véleményünket, akár a részletekről is, és a végén döntenünk kell, hogy az együttműködést akarjuk, vagy nem akarjuk. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy támogatom azt, amit Baltazar kollega is elmondott. Elnök, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a vitát, holnap fogunk szavazni, addig mindenkinek lehetősége lesz megnézni a jogvéleményt, és még egyszer szeretném elmondani, hogy itt gyakorlatilag csak formálisan követünk egy decemberi plenárisi döntést. A plenárison decemberben már nagy többséggel ugyanis elhatároztuk, hogy ennek így kell lennie. Valószínűleg a jogi alap ugyanaz, mint decemberben, hát ezzel kénytelenek vagyunk együtt élni, ilyen az eljárás. Rendben, akkor ezt lezárom. Még egyszer sok szeretettel köszöntöm Navracsics Tibort, remélem jól mondtam a nevét miniszterelnök helyettes közigazgatási és igazságügyi miniszter, és sok szeretettel Köszöntöm ezt Cséfavai Zoltánt is, remélem az ő nevét is jól mondtam, legalábbis megpróbáltam jól mondani, a Nemzetgazdasági Minisztériumból érkezett. Két minisztérium, mind a két minisztériumban vannak olyan témák, amelyek a mi kompetenciákba tartoznak. Polgári és büntetőjog Navracsics úr e, esetében e, Brüsszel egy, Róma három, e, örökös, örökösödési jog, szellemi tulajdonjog, e-jogalkotás, e, e, e, e-justice, bíró képzése, ami pedig a gazdasági minisztériumot illeti a szabadalom, az európai magánvállalkozás, magánvállalkozás copyright, a smart regulation, a jobb jogalkodás, a kisvállalkozói csomag, a fogyasztóvédelem. Ezek a témák tehát, amelyek felmerülnek, ezekben várjuk majd a kérdéseket. De először megadjuk a szót a Navracsis Tibornak, a miniszterelnök helyettesnek, és utána lehet kérdéseket föltenni. Megadom a szót tehát a miniszterelnök helyettes úrnak, tessék. tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Ha megengedik, akkor csak igazán röviden foglalnám össze a magyar elnökség igazságügyi területen képviselendő prioritásait az elkövetkező hat hónapban. Egyrészt azért, hogy több idő jusson a kérdésekre, másrészt pedig azért, mert december elején már a bizottság járt Budapesten, és akkor már egy alkalommal volt lehetőségünk beszélgetni a akkor még felkészülő magyar elnökség prioritásairól. Inkább tehát úgy fogalmaznék, hogy nem is annyira egy tájékoztatás lenne, mint inkább felfrissítése az akkor elhangzottaknak. Alapvetően három pontot szeretnék kihangsúlyozni, amikor a már elkezdett hat hónapos elnökségi időszakunk hangsúlyairól beszélnék. Az első a polgárközeli Európa értelmezési keretén belül az alapjogi dimenzió megjelenése és megjelenítése, azaz mindazon jogok képviselete, döntéshozatalban való fokozott megjelenítése, amely az uniós polgársághoz, a polgárközeli Európához illetve az Európai Unióhoz, mint a polgárok közösségéhez kötődik. Ide tartozik a már megkezdett munkánk, az uniós polgárságról szóló bizottsági jelentés megtárgyalásával a tanács döntéshozatali eljárása során az alapjogi dimenzió fokozottabb érvényesítése. De ide tartozik a emberi jogi, az Európai Emberi Jogi Egyezményhez történő csatlakozás ügye is, amelyet reményeink szerint a magyar Európai Uniós elnökségi időszak alatt tudunk majd befejezni, illetve sikerre vinni. A másik csoportja a prioritásainknak azok a kérdések, amelyek szintén a polgárközeli Európához kötődnek, azonban konkrét jogi megoldásokkal a mindennapi élet területén kívánnak hozzáadott értéket adni az uniós polgárok életéhez. Ide tartoznak azok a garanciák a mindennapi életben, amelyek akár a büntetőeljáráshoz kötődnek, az áldozatvédelemhez kötődnek, de ide tartoznak azok a jogi megoldások is, amelyek reményeink szerint a különböző nemzetiségű párok vagyonjogi helyzetének rendezését szolgálja, vagy éppen az öröklési jog területén lehetővé teszi, hogy a különböző országokban vagyontárgyat hátrahagyó, örökhagyó hagyatéki eljárása egyszerűbb legyen a jövőben ugyancsak ide tartozna a Brüsszel egy javaslat kiemelt kezelése, azaz a, a polgári és kereskedelmi tárgyú ítéletek kölcsönös elismerésének elősegítése. És röviden a harmadik záró prioritáscsoport nem szakpolitikai témákat jelent, hanem mindannak a szem előtt tartását, hogy ezek a prioritások csak akkor vihetők eredményesen előre, illetve fejezhetők be, ha szoros együttműködés folytatódik a közösségi intézmények között, itt most kiemelten a tanács és az Európai Parlament között, a Júri Bizottsággal is, szeretnénk a jövőben is szoros együttműködést folytatni, éppen azért, hiszen, mint az előbbi vita is mutatta, az európai szabadalommal kapcsolatos vita is mutatta, sok szempontból egymást segítve hatékonyabban és gyorsabban tudunk előre haladni ezen prioritások és ezen célok megvalósításának terén. Elnök úr, ha megengedi röviden, ennyi lett volna az összefoglaló, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Cirka kolléga szeretne felszólalni először. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Navracsics úrnak a nagyon érdekes gondolatokat. Nagyon érdekes pontokat említett, a mi szemszögünkből is nagyon fontosak ezek. Mindenek előtt nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az állampolgárok hétköznapjai egyszerűbbek legyenek, hogy a mechanizmusokat leegyszerűsítsük, amelyekkel szembesülnek a mindennapi élet során. Gyakran az ember azt gondolná, hogy ha jogászok munkálkodnak, akkor az átlagpolgár nem is érti, hogy miről szól a vita, de ami, ami szakbizottságunkban történik, azt mutatja, hogy másképpen is lehet jogi vitákat folytatni, hiszen megpróbáljuk megoldani azokat a problémákat, amelyekkel az állampolgárok a mindennapokban szembesülnek. Ez egy nagyon érdekes gondolat tehát. Ezzel elérkeztem a kérdésemhez, azt szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen menetrend arra vonatkozóan, hogy a Brüsszel egyet hogyan szeretnék felülvizsgálni, átdolgozni. Elmondtuk, hogy mi az, amit elvárunk. Állandóan egyeztetünk a bizottsággal is, és az érdekelne, hogy a magyar soros elnökség hogyan szeretné előmozdítani a munkát ezen a téren. Köszönöm. Elnök, én szeretnék csatlakozni egy második kérdéssel, ami az európai szerződési jogot illeti. A legközelebbi informális tanács alkalmával a magyar soros elnökség szeretne foglalkozni ezzel a kérdéssel, igen vagy nem. Azt hiszem ez érdekes lenne ö, tekintettel a jelenlegi politikai vitára is, amely a tagállamokban jelenleg zajlik. Lechner kolléga következik, parancsoljon. Csatlakoznék ahhoz, amit Cieszka kolléga mondott, ami a az örökösödési jogot illeti, itt az előrelépés nagyon nagy könnyítést jelentene az európai állampolgárok számára. Ez rendkívüli módon leegyszerűsíteni az jelenleg érvényben lévő összetett helyzetet. Egyetlen egy tagállam sem tud majd ragaszkodni a jelenlegi jogszabályokhoz. Nagyon fontos, hogy közösen lépjünk előre ezen a téren, és a parlament és a tanács között már vannak jelentős egyeztetések ezen a téren. Az én kérdésem az lenne, hogy vannak olyan pontok, ahol nem lehet kompromisszumot elérni, itt azonban mégis valahogy döntést kell hoznunk. Lát-e lehetőséget arra, hogy a magyar elnökség alatt lehet-e valamilyen politikai, ha nem is lehet politikai egyességet elérni, mégis talán lehet egy informális megállapodást elérni a legfontosabb kérdésekben, ahol muszáj valamilyen döntést hozni. Úgy gondolom, hogy a technikai jogi kérdésekben egyesség lesz majd. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Báldazár kolléga teszi fel a következő kérdést, parancsoljon. Signor Ministro, nei contenziosi... Köszönöm. Elnök úr, miniszter úr, a határon átnyúló ügyekben, amelyek a belső piacon megvalósulnak, üzleti tranzakciók, ahol mediációra van szükség, az európai, a magyar elnökség hogyan próbálja elérni azt, hogy megfelelően átültetésre kerüljön a mediációval kapcsolatos irányelv a tagállamokban. Köszönöm. Jó, jelenleg nem kaptam több kérdést, akkor adjuk meg a szót Navracsics úrnak, hogy állást foglaljon, és később megint rákérdezünk, hogy van-e még esetleg valakinek kérdése, parancsoljon. Köszönöm szépen a, a kérdéseket. Cvifka úr, képviselő úr kérdésére a mostani ismereteink szerint a februári bel- és igazságügyi tanácsülésen mutatja be a bizottság a, a tervezetet, a Brüsszel egyel kapcsolatos tervezetet. Ugye a bizottság 2010, 2010 december 14-én fogadta el a javaslatot ezzel kapcsolatban, és februárban mutatja be. A, vannak érzékeny pontok, és ezért meglehetősen intenzív párbeszédre van szükségünk, hogy előre tudjunk haladni ezen a, ezen a területen. Mi most arra vállalkozunk, hogy optimális esetben júniusban, tehát a magyar elnökség utolsó bel- és igazságügyi tanácsülésén egy orientációs vitát tudunk lefolytatni. De ehhez is nagyon komoly háttérmunka kell, most azt látjuk, sok szempontból időben is változnak az álláspontok a korábbiakhoz képest. Próbáljuk ezeket fixálni. A, az európai szerződési jog tekintetében az Európai Bizottság eh, októ, 2009. októberében tette eh, nyilvánossá a tervezetét, bocsánat, a, a, nem, hanem a, összekevertem a papírjaimat itt a, a az európai eh, szerződési joggal kapcsolatban a, a 2011 eh, őszén várható tervezet. Mi annyit vállaltunk a bizottság felé eh, kötelezettségként, hogy a 2011 júniusi formális, tehát hivatalos miniszteri tanácsülésen a munkaebéd témájává tesszük, egy előkészítő beszélgetésként próbáljuk a a bizottsági tervezet előkészítését segíteni. Öröklési jog kérdésében Lechner képviselő úr kérdezte, lehet-e politikai egyességet létrehozni. A múlt heti informális miniszteri tanácsülésen szerepelt a, az öröklési jog kérdése is, alkérdésként és kíváncsiak voltunk a tagállamok véleményére, hogy hogyan látják a továbblépés lehetőségét. Az informális miniszteri tanácson elhangzott vélemények alapján azt látjuk, hogy még mindig nagyon sokszínű a tagállamok álláspontja. Mi azért szeretnénk újra és újra az erről való párbeszédet előtérbe helyezni, hogy hát ha a párbeszéd gyakorisága is egyfajta konvergenciát fog teremteni. Ugye valóban úgy van, ahogyan ön is mondta, a képviselő úr is mondta, rengeteg egymástól eltérő rezsim, nemzeti szinten egymástól eltérő rezsim létezik. Nagyon nehéz megtalálni azokat a pontokat, ahol előrébb tudunk lépni, de mi abban bízunk, hogy, eh, hogy szépen lassan ezzel a, a párbeszéddel és az egyeztetésekkel eh, előrébb tudunk eh, menni talán, és kicsit talán ambiciózus cél, de abban bízunk, hogy a, ha nem is az összes kérdésben, de a fő csomópontok tekintetében a mi elnökségi időszakunk végére politikai megállapodást tudunk elérni. mediáció, határon átnyúló mediáció tekintetében várjuk a bizottság javaslatát ebben az ügyben. Azt tudom mondani, hogy a tanács ebből a szempontból nyitott, és készen állunk arra, hogy amint a bizottság javaslata megjelenik, akkor megvizsgáljuk, értékeljük, és ennek megfelelően amennyiben lehetséges, akkor, akkor tovább haladunk, de nincsen túl sok információnk jelen pillanatban a bizottsági előkészítő munkálásáról. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. Van-e további kérdés? Nincs, akkor azt hiszem mindenki teljesen elégedett. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk ma, és hogy elmondta a magyar prioritásokat. Sikert kívánok Önöknek a magyar soros elnökséghez, és néhány hónap múlva újra találkozunk, és akkor majd meglátjuk, hogy mit sikerült addig közösen elérnünk. Köszönöm szépen! Jó, akkor gyorsan váltunk, az egyik miniszter váltja a másikat. Elmondtam az imént, olyan ez, mint a jéghokiban, jön a második támadás. Nagyon szeretettel üdvözlöm Önt is nálunk. Nem szeretnék nagy bevezetőt tartani, ez már megvolt. Javaslom, hogy vágjon bele, és mondja el, hogy mik a célkitűzések. Kösz. Te parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chairman. Right honourable member of the Parliament and ladies and gentlemen.

Before I get into Jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm szépen. Mindenkit üdvözlök itt a parlamentben. Mielőtt részletekbe mennék, hadd mondjam el, hogy mi is forog itt kockán. Azt gondolom, hogy nagyon sok tanulságot levonhatunk a pénzügyi válságból, és ideje válaszolni vagy reagálni ezekre a tanulságokra. Egyesek ezek közül nyilvánvalóak, jobban együtt kell működni a pénzügyi, a fiskális és gazdasági politikai adópolitika területén, mert az állami adósságok nagyon magasak lettek teljesen. Vannak azonban kevésbé nyilvánvaló tanulságok is hadd osszam meg önökkel a gondolataimat, három dologra koncentrálnék. Először, miközben a fiskális stabilitásra koncentrálunk, és a válság kezelésre nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy növelnünk kell a versenyképességet. Most már mindenki úgy gondolja, hogy Európa gazdaságának versenyképességét, ha nem növeljük, és nem lesz nagyobb a növekedés, akkor nem tudjuk a fiskális egyensúlytalanságokat kezelni, és az adósságot sem hosszú távon. A második dolog az, hogy egy új eh, új, új forrásai vannak a növekedésnek, az innováció, például egyre fontosabb. A intelligens módon kell az emberi és természeti erőforrásokkal bánnunk. Remélhetőleg a jövő zöldebb lesz, mint a jelen. Nem szabad feladnunk azt a normatív előírást sem, hogy a növekedés és a fellendülés az fenntartható kell, hogy legyen, ugyanakkor új munkahelyeket kell, hogy létrehozzon. A munkahelyeket létre nem hozó növekedésben nem sok örömünk lesz. A gazdasági problémák soha nem a közgazdaság tannal kezdődnek, hanem a politikában és az emberi természetben eh, keresendők az okai. túlmutatnak a közgazdaságtanon, eh, politikai eh, reakciókra van szükség. Amikor a megfelelő válaszokat keressük, akkor a legnagyobb kihívás az, hogy lássuk a fát is, meg az erdőt is egyszerre. Mi európaiak egy komoly jövőképet kell, hogy kialakítsunk lent, föntről lefelé, és az részleteket pedig alulról fölfelé kell látnunk. Ha a az erdőt akarjuk nézni, akkor látjuk, hogy rendkívül ambiciózus az Európa 2020-as program, amely a az örököse a Lisszaboni eh, stratégiának, ugyanakkor jobban összpontosított és jobban célzott eh, intézkedésekről van szükség, eh, de van szükség jobb kormányzásra, irányításra. Ha pedig a fát nézzük, akkor látjuk az európai szemesztert, illetve a et amelyik egy előzetes gazdasági koordinálásról szól az ECOFIN-nak lesz vezető, integráló szerepe, de más tanácsi formációk is szerepet játszanak. A versenyképességi tanács is egy stratégiai vitát fog majd tartani az éves növekedési eh, surveyről és eh, az Európai Tanács eh, orientációiról. A lényeg az, hogy a zászlóshajó kezdeményezésekkel összhangba hozzuk a politikát. Ha pedig még jobban megnézzük a fákat, akkor azt látjuk, hogy a tanácsi formációkban a dossziék komoly múltra tekintenek vissza, mások pedig a közelmúltban keletkeztek. Az európai polgárok és vállalkozások azt várják tőlünk, hogy felszámoljuk ezt a e, mozdulatlanságot, és új megoldásokat találjunk a közelmúlt problémáira is. Hadd beszéljek most akkor a versenyképességi tanácsról. Két irányba szeretnénk tovább lépni, és azt reméljük, hogy ezzel hozzájárulunk Európa felrendüléséhez is. Az első ilyen irány az nagyon egyszerű. Legyen kevésbé költséges vállalkozást üzemeltetni az egész Európai Unióban. Takarítsuk el az útból az akadályokat, és csökkentsük a költségeket eh, európai szinten, ez hozzá fog járulni a munkahelyteremtő fellendüléshez. Itt eh, nem több és részletesebb szabályozásra van szükség, éppen ellenkezőleg eh, el kell takarítani a felesleges jogszabályokat. Vannak olyan dolgok, az üzlet, a vállalkozás arról szól, hogy értéket teremtünk Azonban vannak olyan dolgok, amelyek nem erről szólnak, nem ennek az érdekébe eh, állnak, vannak nagyon komoly tranzakciós költségek eh, és eh, szabályok. Ezzel pedig a hatékonyság csökken. A gazdasági politika csinálóinak arra kell odafigyelniük, hogy a cselekedeteikkel az értékteremtéshez járulnak-e hozzá, vagy éppen ellenkezőleg. Vannak olyan dolgok, olyan kezdeményezések, amelyeket, amelyek hasznosak ebből a szempontból. Az egyik ilyen az egységes szabadalom, amely az innovációt teszi majd olcsóbbá, és a gondolatok piacát fogja majd kibővíteni. Az európai zárt részvénytársaság ZRT pedig lehetővé teszi majd, a magánvállalkozás lehetővé teszi majd, hogy az európai eh, piacot eh, egyszerűbben, közvetlenebbül kiszolgáljuk eh, administratív gátak nélkül. Nem tudjuk kihasználni a belső piacot akkor, amikor azok a piacok fragmentáltak, és a mobilitás útjába akadályok állnak. Ezért a második legfontosabb kérdés az, hogy ezzel a fragmentációval csináljunk valamit, és a, a torzításokat kiküszöböljük. E, Adam Smith óta tudjuk, hogy a munkamegosztás, a produktivitás, a munkahelyek és a jólét forrása, azt is tudjuk, hogy a munkamegosztást korlátozza a piac kiterjedése. Éppen ezért csak akkor tudjuk kihasználni az egységes piacban rejlő lehetőségeket, hogyha megakadályozzuk a piacnak a széttöredezettségét. A piaci széttöredezettség egy sor negatív dolognak a gyökere, hiszen lehetővé teszi a piaci erővel való visszaélést, nem, já, nem engedélyezi, nem teszi lehetővé a méretgazdaságosságot, növeli a költségeket Más szóval a fragmentáció azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés potenciája csökken. A szabályozó keret kialakításával a politika csinálóknak arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy amit most tenni készülünk, az a fragmentáció irányába hat, vagy azt felszámolja van egy sor olyan javaslat, amely a fragmentáció felszámolásának, felszámolásának irányába hat. Ezek közül egyet emelnék ki. A piacot átláthatóbbá kell tenni, ezzel ugyanis a fogyasztói jogokat és a fogyasztói bizalmat is növeljük. Beszéljünk most arról, hogy hogyan lehet kevésbé költségessé tenni Európában a vállalkozások üzemeltetését. Erről beszélnék most Mário Montit idézve, aki azt mondta, hogy ha nincsen európai szabadalom, az európai szabadalom hiánya a hiányzó láncszem az egységes piacon. Három évtized után tudjuk, hogy most történelmi pillanatot élünk, és most lehet nagy lépést tenni előre. Tudjuk azt is, hogy lehet ugyan késlekedni, de az az idő, amit elvesztegetünk, az soha nem jön vissza. Hadd emlékeztessek még arra is, amit Angela Merkel német kancellár mondott. Azt mondta, hogy csak akkor tarthatjuk fenn a jólétünket Európába, hogyha a világ leginnovatívabb régiójává válunk. Egy egységes szabadalmi rendszer nélkül, amely költséghatékonyan és a jogbiztonságot is biztosítva eh, áll a rendelkezésünkre, nem tudjuk ezeket az ambiciózus célokat eh, elérni. A szabadalmak azonban nem csak eszközök. A szabadalom foglalja magába, vagy testesíti meg a személy jogait, amelyek szellemi termékéhez fűződnek. Hasonlítsuk össze, hogy mennyibe kerül egy szabadalom Európában, Amerikában 2000 euróban körülbelül, míg ha Európa minden tagállamában szeretnénk a szabadalmat megvédeni, illetve bejegyeztetni, akkor az 18 ezer euróba kerül. Hogyha a megerősített együttműködést eh, sikerül végigvinnünk, akkor csökkenteni fogjuk ezeket a eh, költségeket. Látjuk, hogy eh, mintegy 700 millió eurót tudunk évente megspórolni azzal, hogyha egy egyszerűsített európai szabadalmi rendszer rendszert hozunk létre. Ezért is elkötelezett a magyar elnökség amellett, hogy egy ilyen szabadalmi rendszert létrehozzunk. A végső döntést minél előbb meg kell hozni. A megerősített együttműködés az egyetlen lehetőség arra, hogy befejezzük a jogalkotási folyamatot. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a folyamatot végigvigyük. Ugyanakkor arra kérnénk az Európai Parlamentet, hogy adja beleegyezését ebbe a folyamatba, és a tanácsodnak engedélyezze, hogy márciustól vigye végig ezt az ügyet a megerősített együttműködés keretében. Mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet elérjünk a bizottsággal és a parlamenttel együttműködve. Az európai magánvállalkozás statútumának reformjáról szólnék még. Megint csak visszanézhetünk a történelembe. Ez az új jogi entitás lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy ugyanolyan szabályok alapján állítsanak fel, vagy hozzanak létre egy céget bármely tagállamban. A svéd javaslatot tekintjük kiinduló pontnak, december, 2009. decemberében tették le ezt a svédek az asztalra. Itt csak három kérdést, vitatott kérdést nyitnánk fel újra, a székhely, a minimális tőkekövetelmény és a munkavállalók részvétele. A magyar elnökség azt szeretné, hogyha ezekben a kérdésekben kompromisszumot érnénk el. Visszatérek a piaci fragmentáció problémájához és ezt tekintjük a legfontosabb dossziénak. Herbert Hoover amerikai elnök a nagy válság idején azt mondta, hogy a versennyel nem csak a fogyasztót lehet megvédeni, hanem ösztönözni lehet a haladást. Egyetértünk azzal, hogy a szabad verseny nélkülözhetetlen a fogyasztók választási lehetőségének biztosítása szempontjából, és éppen ezért eh, megerősíti a fogyasztói jogokat. Arra is rámutatnék, hogy van különbség az Egyesült Államok és Európa között, ugyanis úgy véljük, hogy administratív eh, terhek nélkül lehet eh, javítani a fogyasztó védelmet ezért a magyar elnökség úgy gondolja, hogy két és fél év tárgyalások után végre eljött az ideje annak, hogy megállapodjunk a fogyasztóvédelmi irányelvben. Az elnökség első olvasatban szeretne megállapodni az Európai Parlamenttel. Az elnökség figyelemmel kíséri a vitákat a parlament IMCO és jogi szakbizottságában, és remélhetőleg sikerül eh, elérni az első eh, olvasatban a megállapodást. Ami a harmonizáció szintjét illeti, szeretnénk eh, pragmatikus megoldásokat találni, kombinálva a maximális harmonizáció és minimális harmonizáció eszközét, megint csak egyetértésben az Európai Parlamenttel. Hölgyeim és uraim, Európa nagy kihívások előtt áll, ezért is szükséges, hogy komoly erőfeszítéseket tegyünk mindannyian. Nem lehet kisebb célunk, mint sem, hogy erősebbé tegyük Európát. Ez is a magyar elnökség szlógenje. Az európai közösség minden tagjához tartozik, e, és minden tagjának e, tradícióit és e, jövőbeli reményeit figyelembe kell venni. Ezt nem én mondom, hanem Margaret Thatcher mondta a híres Brüzsi beszédében 1988-ban. Szerintem még tovább is kell lennél menni, az Európai Unió minden polgárához tartozik, és éppen ezért az Európai Uniónak minden polgár eh, jövőre vonatkozó vágyai tükröznie kell. Ezért is gondolom, hogy az Európai Parlamentnek együtt kell működnie a versenyképességi tanácsa, ugyanis csak együtt fogjuk tudni elérni a legfőbb célokat, a vállalkozások eh, működtetését kevésbé költségessé tenni, és megakadályozni a piaci eh, fragmentációt, most pedig magyarul folytatom. Előtt köszönöm a spanyol és a belga elnökségnek azért a munkáért, amit az elmúlt időszakban tett, és szeretnénk követni mindazt a munkát, amit a spanyol és a belga elnökség tett. Szeretném aláhúzni Magyarország elkötelezettségét, hogy ugyan ma szellemben visszük tovább az ügyeket, és partnerként az Európai Parlamenttel együtt elérni valóban sikeresen azt, hogy néhány dossziéban előrehaladást érjünk. És szeretnénk követni a trió szemléletet is, lengyel és dán kollégákkal, akik előttünk jönnek majd, és a spanyol és a belga kollégákkal. Köszönöm még egyszer a figyelmet, és nagyon szívesen állok rendelkezésre minden kérdésben. Nagyon szépen köszönjük az utolsó idézet, amelyet említett, olyan emlékeket ébresztett bennem, amelyek azzal függnek össze, hogy nem automatikusan igaz az, hogy az emberek idős korukban bölcsebbek is lesznek, de ez egy személyes megjegyzés. Nagyon szépen köszönöm az előadását, öten szeretnének hozzászólni, Wikström asszony először is parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy részt vesz az ülésünkön. Nagyon érdekes volt az ön előadása. Az ön kompetenciájába tartozó témák közül számos kifejezetten érdekes. Amikor bejött ebbe a terembe, lehet, hogy hallotta, hogy éppen arról beszélünk, hogy az európai szabadalommal egyetértsünk-e, vagy ezzel az eljárással egyetértsünk-e, és ön is említette ezt a bevezető beszédében. Osztom az ön véleményét. Ami a copyright kérdését, a szerzői jogokat illeti, itt is irányelveket várunk. Az Orphan Works-el kapcsolatban a és egyéb ezzel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban. A digitális agenda rendkívül fontos azért, hogy az akadályokat megszüntessük a, a közös piac előtt. Nagyon sok előnyt lehet kovácsolni az internet és az új technológiák által kínált lehetőségekből. Ezen a területen nagyon sok pozitívumot várunk az önök elnökségétől, és várjuk az önök véleményét ezen kérdésekkel kapcsolatban. Itt gondolok az árvaművekre és a közös jogkezelőkre. Esetleg, hogyha jobban kifejteném ezt a két konkrét kérdést, annak nagyon, azért nagyon hálás lennék. Köszönöm, Lichtenberger. Köszönöm, Lichtenberger asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, az előadását. Két rövid kérdésem lenne, illetve megjegyzésem ahhoz, amit elmondott. Beszélt a fiskális egyensúlytalanságok kihívásáról, úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas kihívás. Éppen ezért tenném fel önnek a következő kérdést. Mit szeretnének itt konkrétan tenni? Mit gondol konkrétan, milyen irányba tudunk haladni annak érdekében, hogy ezt a kérdést kicsit kezelhetőbbé tegyük Európában? A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a versenyképesség összességében nem éppen kedvezően halad előre az adópolitika miatt, hiszen olyan belső egyensúlytalanságok keletkeznek az adópolitika révén, amelyek problémát jelenthetnek pontosan a határvonalak mentén. Éppen ezért nagyon örülnék annak, hogyha kicsit részletesebben elmondaná, hogy milyen irányba gondolkodnak ezen a területen. A második kérdésem szintén egy olyan dossziét, témakört érint, amelyet nem régiben megvitattunk. Ön arról beszélt, mennyire fontos lehetőség, a lehetőséget biztosítani a fogyasztók számára, hogy választhassanak a különböző termékek, szolgáltatások közül. Ez valóban így van, de mi úgy gondoljuk, hogy ezt kísérnie kell a könnyű hozzáférhetőségnek is, tehát könnyen hozzá kell férniük a fogyasztóknak az egyes fogyasztóvédelmi jogszabályok érvényesítéséhez is, hiszen máskülönben a rossz termékek közül tudunk csak választani, és így a nemzetközi versenyképességünk sérül. A kérdésem tehát arra az összefüggésre vonatkozik, amely a választási lehetőségek növelése között áll fenn egyrészt, másrészt pedig a fogyasztóvédelem között. Azt hiszem, itt nagyon sok munka, munkára lesz szükség a jövőben, és arra is, arra kérném önt, hogy elmondja, milyen irányba szeretnének elmozdulni ezen a téren. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Beldazár kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, ön számos célkitűzésre utalt, és ezekben nagy részt egyetértünk. Az ön által említett legfőbb cél természetesen az európai szabadalomra vonatkozik. Itt nem feltétlenül arról van szó, hogy a megerősített együttműködés célkitűzését sikerüljön elérnünk, hiszen valószínűleg márciusban ennek ez ellen fogunk állást foglalni. A megerősített együttműködés egy fél célkitűzés, úgymond. Nagyon sok ország ugyanis kimarad ebből az együttműködésből. Éppen ezért a kérdésem a következő. A magyar soros elnökség mit szeretne tenni annak érdekében, hogy a többi tagállam csatlakozását a megerősített együttműködéshez előmozdítsa, és hogyan szeretné előmozdítani a tárgyalásokat annak érdekében, hogy egyre többen, illetve minél többen részt vegyenek a teljes csomag megvalósításában. Gondolok itt a nyelvi rezsimre és a jogi kérdésekre is, és közigazgatási kérdésekre. A második kérdésem a következő. A bürokratikus akadályok elleni harcot említett a Stolber bizottság szerint, hogyha a bürokratikus előírások 25%-át eltöröljük, amelyek korlátozzák a vállalatainkat, akkor 42 milliárd eurót tudunk megspórolni. Azonban egy irányelv, amelyet a parlamentünk elfogadott, tulajdonképpen csak a kisméretű vállalkozásokat mentesítette a különböző pénzügyi dokumentumok nyilván megjelentetésének kötelezettsége alól, Nos, mindenféle előírás mögött nyilván érdekek húzódnak meg. A kérdésem tehát a következő volna. Mit szeretne a magyar elnökség tenni annak érdekében, hogy ebben az űrzavarban valahogy a rendet teremtsen, amelyek tulajdonképpen elveszik a vállalatainktól a légz- lélegzetvétel lehetőségét. Cievka kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, nem annyira kérdést szeretnék föltenni, inkább megosztanék egy gondolatot önnel. Ön azt mondta, hogy ugye sikereket szeretnénk elérni a különböző területeken, a különböző fázisokban, és a parlament és a tanács együttműködése ebben rendkívül fontos. Sajnos nem igazán vannak jó emlékeink a tanácssal való együttműködésről, úgyhogy ezért lenne egy komoly kérésem. Nem lehetne-e ezt egy kicsit jobban megbeszélni, javítani? A kollégák többször is elmondták, hogy a parlamentet eszközként használják számos ügyben, a legutóbbi alkalommal is. Például a megerősített együttműködéssel kapcsolatban a szabadalmak kérdésében. Hogyha mi nem mondjuk el véleményünket a témában, akkor kitör a harmadik világháború, ezt mondták nekünk. Na hát ezzel kapcsolatban lenne nekem egy megjegyzésem. A magyar elnökség fogja vezetni a tanácsot. Kérdezem, hogy a magyar elnökség tagjai képesek-e ezeket a rossz szokásokat megszüntetni, hogy a Lisszaboni szerződést valóban arra használjuk ki, hogy az Európai Parlamentet a jogszabály alkotó folyamatban meghall, meghallgassák. Az Európai Parlament szerepét erősítette a Lisszaboni szerződés. Jó lenne, hogyha a tanácsban meglévő ellenállás ezzel kapcsolatban megszűnne. Rapkai úr következik. Ön az imént azt mondta, hogy abból indul ki, illetve azt reméli, hogy a fogyasztóvédelmi irányelvvel kapcsolatosan sikerül elérni az első olvasatot. Nos, ez nem a mi elsődleges hatáskörünk, az IMCO-hoz tartozik ez a kérdés, de az ember a parlamentben azért mégiscsak kiismeri magát valamennyire, és nekem az a benyomásom, hogy jól tennék, hogyha óvatosak lennének az elvárásokkal kapcsolatosan, hiszen az első olvasati megállapodás nem mindenkinél népszerű itt a parlamentben. Tudom, hogy körünkben is vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ez népszerű. Vannak, akik azt gondolják, hogy ez nem annyira népszerű, közéjük tartozom én is. Nagyon jól tudom, hogy nagyon sokan szkeptikusak ezzel kapcsolatosan, tehát nem vagyok biztos benne, hogy ez valóban így megvalósul, de ez csak egy rövid megjegyzés volt. Lenne egy rövid kérdésem. Nagyon jónak tartom, hogy önök az európai magánvállalkozásokat határozták meg prioritásként, és nagyon jó lenne nyilván előrelépést elérni ebben a kérdésben. Ön is említette, hogy tisztában vannak vele, hol vannak itt a problematikus pontok. Teljesen világosan látható, hogy a munkavállalók kérdéseit nagyon fontos. Magam is nagyon támogatom a magánvállalkozások kérdését, de látom, hogy léteznek itt problémák, és a kérdésem az volna, hogy önök szerint hol tartunk jelenleg, és van-e lehetőség arra, hogy olyan kompromisszum szülessen, amely mindkét felet kielégíti, és hogy van-e ötletük arra vonatkozóan, hogyan nézhet ki ez a kompromisszum. Boris kolléga következik, parancsoljon. Az én kérdésem a következő volna, illetve kiegészíteném a szerzői jogokra vonatkozó kérdést, és uh, utalnék itt a um, az árva műve kérdésére is. Tudjuk, hogy a bizottság egy uh, nyilatkozatában utalt arra, hogy a belső piacon szükség lesz arra, hogy a szerzői jogokkal kapcsolatosan döntések szünessenek. Tudjuk, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, sokan nagyon emocionálisan közelítik meg ezt a kérdést. Másrészt természetesen szükség van arra, hogy a fogyasztók minél több ilyen műhöz hozzáférhessenek. Mik a tervek ezen a területen? Szeretnék-e felgyorsítani az előrelépést ezen a területen az elnökségük alatt? Köszönöm. Köszönöm, nekem is lenne három megjegyzésem. Az első az európai magángazdák, magánvállalkozást illeti. Csatlakozom Rabka úrhoz, hogyan értékeli a, vála- a tárgyalások helyzetét? Kicsit furcsa a helyzet, mint a szabadalomnál úgy néz ki. A politika területén, a tanácsban olyan témákról eh, beszél, vitatkoznak, amelyek az érintett KKV-k esetében egyáltalán nem e, probléma, nem merül fel a, a probléma. Ők nem a székhelyel kapcsolatban, nekik nem a székhelyel kapcsolatban van e, problémájuk, ami pedig a, e, a munkavállalóknak a döntéshozatban való részvételét illeti, részvételét illeti ebből a szempontból legszívesebben mindenképpen semlegesen határoznák ezt meg, ami pedig a többi pontot illeti, ezek inkább jog elméleti természetűek. Kérdezem, hogy hogy értékeli az esélyét annak, hogy itt megegyezésre jussunk. A Baltazár kollega felvetett egy kérdést, ami a mikrovállalkozásoknak a pénzügyi terheinek a csökkentésével kapcsolatos. Itt az Európai Parlamentben több mint kétharmad támogatta ezt, több mint több mint minősített többség. A tanácsban minősített kisebbség blokkolja ezt, vajon elérhetjük-e ezt a, a megegyezést? Ez egy flagship projekt számunkra, jó lenne, hogyha ebben a kulcsfontosságú zászlós hajó projektben előrelépni tudnánk. Hogyha nem sikerül, akkor föltesszük magunknak a kérdést, hogy a tanács mit csinál a bürokrácia leépítése területén. Harmadszor, a fogyasztói jogok irányelvével kapcsolatban tudom, hogy itt most nem igazán népszerűek az első olvasatban való megegyezések, de ezek még mindig hasznosak. Azt gondolom, hogy ami a szerződési, jogokat, szerződéses jogot illeti, meg kell néznünk, hogy mi jön ki ebből a szakbizottságból, vagy az imco ból Nem igazán vagyunk messze a tanácsi állásponttól nincsen túl sok értelme ebben az esetben nem megegyezni első olvasatban, mert akkor két év múlva megint csak Luxemburgban találkozunk valami éjféli ülésen, és olyan kérdéseken rágódunk, amelyeket már most meg lehetne oldani. Tudom, hogy Wallis kollégával is egyeztettünk már erről, ez a szakbizottság nyitott eh, ebben a kérdésben, nem tudom, hogy ez Imkóban mi a helyzet, ezt Schwab úr tudná elmondani. Kérdezem, hogy konkrét, ebben a konkrét esetben előre lehet-e lépni, nem pedig örökre várni. Egy eh, fair, eh, megfelelő, szolid első olvasatú megegyezésben reménykedünk. Öné a szó. Köszönöm ezt a nagyszámú kérdést, és remélem, hogy fogok tudni válaszolni ezekre. Hadd kezdjem a copyright és a zárva művekkel. Várjuk az Európai Bizottság javaslatát, és arra számítunk, hogy ez a javaslat tavasszal megérkezik, nem tudjuk pontosan mikor, de amikor majd megkapjuk, akkor elindítjuk a munkát, ebben elkötelezettek vagyunk. Ami a fiskális egyensúly hiányára vonatkozó kérdést illeti. Ez a kérdés a versenyképességre vonatkozott, és az adóügyekre. Azt gondolom, hogy a választási lehetőség rendkívül fontos. Egyrészt itt van a versenyképesség az egyik oldalon, és meg kell néznünk, hogy ezzel együtt hogyan tudjuk védeni a fogyasztói jogokat. Ez két célkitűzés, amelyet el tudunk érni, egyszer el tudunk érni, és ennek megfelelően kell az erőfeszítéseinket alakítani, hogy mindkettőt el tudjuk érni. Ez valóban egy európai vívmány. És szeretnénk ezt a továbbiakban is megőrizni és megerősíteni. Ez természetesen nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés, hogy a fiskális problémákat Európában hogyan lehet bizonyos tagállamokban megoldani. Az idő rövid, éppen ezért nem szeretnék részletesen beszélni erről a kérdésről. Nagyon jól tudom, hogy ez egy teljesen más témakör, de természetesen nagyon szigorú intézkedésekre van itt szükség. És egy gondolatot hozzáfűznék, ha megengedik. Egy dolog az, hogy a fiskális egyensúlytalanságokat csak akkor tudjuk megoldani, hogyha további lépéseket teszünk a versenyképesség erősítésére, növelésére. Azok a problémák, amelyekkel ezek az országok küzdködnek, mindenek előtt az államadóságra vezethetők vissza, az pedig csak akkor csökkenthető, hogyha a GDP növekedése magasabb. Ez csak is így lehetséges, más lehetőséget a probléma megoldására ezen országokban nem látok. Egy dolgot szeretnék megjegyezni ezzel kapcsolatosan. Számos tagállamban a költségvetési helyzet miatt megszorító intézkedéseket foganatosítanak. És nincsen olyan pénzügyi forrás, amelyel gazdaságélénkítést lehetne elősegíteni. Egyrészt, hogyha a vállalatokat segíteni akarjuk, akkor a szabályozásból adódó terheket csökkenteni tudjuk lépésről lépésre, és ezzel teljesen egyetértek. Önök is említették, hogy a bürokratikus akadályokat le kell építeni, meg kell szünteni. A 25%-os célkitűzés egy nagyra törő, nagyon jó célkitűzés, és tekintettel a versenyképességre, és állandóan nyomon kell követnünk azt, hogy ez hogyan halad előre. Egy kis megjegyzés a magyarországi helyzetről. Magyarországon is kitűztük a 25%-os cél, célt a bürokratikus akadályok csökkentésével kapcsolatosan, azonban június 1-én ugye kormányváltás történt, és kiderült, hogy a korábbi kormány 5%-ot teljesített ebből, és nekünk kell a további 20%-ot teljesítenünk. Azonban úgy látjuk mindemellett, hogy két lehetőség van arra, hogy ezt elérjük. Az egyik lehetőség nagyon egyszerű, a nem létező előírásokkal nyilvánvalóan semmiféle adminisztrátív költségek nem párosulnak. Közvetlenül kormányváltást követően az új magyar kormány az adóformák számát 58-ról 48-ra csökkentette, ez azt jelenti, hogy 10 különböző adónem már nem létezik Magyarországon, és nyilván ezzel ehhez nem párosulnak administratív költségek, ez azt jelenti tehát, hogy itt nagy lépéseket lehet tenni a megfelelő irányba. Volt egy olyan kérdés is, hogy eh, a bizottság, illetve a tanács és a parlament közti együttműködés milyen minőségű. Nem tudom, hogy a múltban milyen volt, azt tudom csak megígérni, hogy eh, mi arra törekszünk, hogy nagyon jó legyen az együttműködés a parlamenttel, mert eh, ugyanazok a célkitűzéseink és eh, ahogy azt eh, rövid kis beszédemben is mondtam, meggyőződésem, hogy ha el akarunk érni valamit, akkor együtt kell működnünk, más lehetőség nincs. És én és a kollégáim ezen ügyködünk. Ami a fogyasztói jogokat, fogyasztó védelmet illeti, illetve az első olvasat, második olvasat kérdését, két és fél éve dolgozunk már ezen az ügyön. Nagyon sok olyan dosszié van a versenyképességi tanácsban, amely hosszú múltra megy vissza. Éppen ideje megoldani ezt a kérdést. Nem gondolom, hogy második olvasatnak lenne bármi hozzáadott értéke. Mi a hozzáadott értéke a második olvasatnak? Én nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, tehát ezért is próbáljuk meg az első olvasatban megtalálni a kompromisszumot. Ami a mikrovállalkozásokat illeti, az ott van a napi rendem, és ahogy itt megnézem a naptárat májusra van beprogramozva ez a kérdés, és remélhetőleg megoldást találunk. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, a rendkívül informatív előadást. Nagyon sok sikert kívánok a soros elnökséghez, és köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Egyébként pedig még egyszer köszönöm, és a soros elnökség vége felé majd meglátjuk, ho- hová sikerült együtt eljutnunk, addig is minden jót, köszönöm szépen. A következő az zárt ülés. Valószínűleg majd két percre meg kell szakítanunk az ülést, mert le kell állítani a webstreaminget. És megkérnék mindenkit, aki nem tartozik ide a terembe, az hagyja el a termet a zárt ülés idejére.